this? Uh, Enna. Mr. Enna. Mr. Enna. Monsieur le Président, je, je voudrais faire un... Elnök úr, egy ügyrendi kérdésem lenne. Tegnap kohászati dolgozók jártak itt a parlamentben, az európai kohászat jövőjével kapcsolatban lettek volna kérdéseik. könygázt vetettek be a demonstrátorok ellen. Azt hiszem, hogy nagyon szervezetten léptek fel. Remélem, hogy a jövőben erre nem kerül sor. Az európai parlamenti képviselők feladata az, hogy biztosítsák, hogy a békésen tüntetők ellen ne lehessen így fellépni. Köszönöm. Köszönöm, kolléga. Szeretném tájékoztatni, hogy a parlament elnökén, elnökének tudomására jutott az eset, és a büró foglalkozni fog ezzel a kérdéssel, és levonja a tanulságot az esetből. Nagyon sajnáljuk, hogy ez megtörténhetett. Egy további ügyrendi felszólalás parancsoljon. Herr Thank you, Mr. President. I wish to Köszönöm, elnök úr, protestálnék. Évekkel ezelőtt a Kober jelentésnek voltam én a jelentéstevője. Sajnálatos módon az írott nyilatkozatokat, nyilatkozatot pultját, ahol alá lehet írni, elmozdították a plenáris terem elől egy kis hátsó irodába. Ráti asszony, a főtitkár helyettes asszony ismételten megtette ezt, senkivel nem konzultált, kérem vizsgáljuk meg ezt az ügyet, azt hiszem, hogy ez a parlamenti demokrácia sárba tiprása. Kérjük vissza, ezt a pulpitust alá, alá lehet írni. Köszönjük szépen. Az elnökök értekezlete fogja tárgyalni majd az ügyet. Az utolsó hozzászólás. Parancsoljon kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. A szocialista kolléga szólt néhány szót a tegnapi acéldolgozók által tartott demonstrációról. Amikor tegnap visszatértem a szállodába, azt láttam, hogy nagy kárt okoztak Strasbourg város tulajdonában, ezt nagyon sajnálatosnak tartom. Elnök, rendben. Már eleinte elmondtam, hogy majd az elnökök értekezlete foglalkozik ezzel a kérdéssel. Tudomásunk van az eseményekről, és az elnök a frakcióvezetőkkel tisztázni fogja azt, hogy hogyan járunk el ebben az ügyben. Rátérünk a szavazásra, a Kázár jelentéssel kezdjük. Ez az utolsó felszólalás. Parancsoljon, kolléga. Ja uno degli obiettivi del Parlamento. Köszönöm szépen az Európai Parlament egyik célkitűzése, hogy a kisebbségeket védje. Ebben a parlamentben van egy kisebbség, mégpedig a dohányzók kisebbsége. Szeretném, hogyha lenne kijelölve egy terület a dohányzók számára. Rátérünk a szavazásra. Dávid Káza jelentése. Egy név szerinti szavazásunk van, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. A jelentést elfogadtuk. A Ferére jelentés következik. Sok-sok Név szerinti szavazást kell ezzel kapcsolatosan megtartanunk. Posszelt úr. Szavaztam, de nem működött a szavazógép. Kérném, ezt vegyék fel a jegyzőkönyvbe, elnök. Igen, így járunk el. Rendben, a Ferreira jelentésről szóló szavazás következik. Egyes bekezdés, az eredeti szöveg egyes bekezdések mellette. Ellene. elutasítva. Ellenőrizzük, rendben ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Elnézést kérek, mondja az elnök. Kettes módosító, két részben szavazunk név szerint, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Második rész. Okafogyottá vált ezzel. Hármas módosító név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Négyes módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hatos bekezdés, nép szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 15-ös módosító nem név szerint szavazunk. Kérem, emeljék a kezüket, ki van mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Visszatérünk az eredeti szöveghez. Név szerint szavazunk két részben. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Második rész. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Tízes bekezdés, 16-os módosító, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Visszatérünk az eredeti szöveghez, két részben szavazunk. Kérem emeljék a kezüket mellette, ki van. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Második rész, mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 11-es bekezdés, 21-es módosító, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Eredeti szöveg, 20-as bekezdés, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 21-es bekezdés, két részben szavazunk. Első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva a második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 24-es bekezdés, 17-es módosító, Mellette ki van? Ellene. Ki tartózkodik? Elfogadva. 24-es bekezdés, 18-as módosító, megnyitom a szavazást. Név szerint szavazunk. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 19-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 25-ös bekezdés, két részben szavazunk. Első rész. Mellette ki van? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elfogadva. Második rész. Név szerint szavazunk a második részről, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 20-as módosító, 26-os bekezdés, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 33-as bekezdés. Név szerint szavazunk. Megnyitom. És lezárom. Elfogadtuk. Ötös módosító, az, illetve ezt visszavonták, így tehát a 36-os bekezdés következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 37-es bekezdés. Megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadtuk. 38-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 39-es, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 40-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egyes módosító az ápreambulum bekezdéshez. Kérem emeljék a kezüket, ki van mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. C preambulum bekezdés, tízes módosító, név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Eredeti, az eredeti szövegről szavazunk, készfeltartása mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. F preambulum bekezdés mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. G preambulum bekezdés mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. J preambulum bekezdés két részben, első rész mellette ki van? Ellene. Tartózkodás elfogadva. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. K preambulum bekezdés két részben szavazunk, első rész ki van mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Második rész. Ki támogatja? Ki van ellene? Tartózkodás elfogadva. L. Preambulum bekezdés, név szerint szavazunk. 11-es módosító, név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítottuk. Az eredeti szöveghez térünk vissza, mellette ki van, ellene, tartózkodás, elfogadva. N preambulum bekezdés 12-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, Ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Eredeti szöveg, két részben szavazunk, első rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene, tartózkodás, elfogadva. D. Preambulum bekezdés 13-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Y preambulum bekezdés 14-es módosító név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadtuk. AB preambulum bekezdés, mellette, kérem emeljék a kezüket, ellene, tartózkodás, elfogadva. AD preambulum bekezdés két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Új egyes függelék, hatos módosító mellette, kérem emeljék fel a kezüket. Ellene ki van. Ki tartózkodik? Elfogadva. Elutasítva, elnézést, javítja magát az elnök, elutasítva. Új függelékhetes hetes módosító név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Nyolcas módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Kilences módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Ezzel rátérünk az egész szövegről szóló szavazásról módosított formájában. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. A jelentést módosítva elfogadtuk. Rátérünk a következő jelentésre zennel. A jelentéstevő asszony kért szót, Ferreira asszony parancsoljon. prezident! Tisztelt elnök úr! Tisztelt kollégák! Rendkívül fontos jelentésről van szó, Arról szól ez, hogy a parlamentnek mi a mondandója a gazdaságpolitikával kapcsolatban a tanácsnak, illetve a bizottságnak. Nagyon komoly konszenzust támogatta ezt a megegyezést, de úgy látom, hogy van sok olyan frakció, amely nem tette lehetővé, hogy igazi egységes jelentést dolgozzunk ki. Nagyon rossz a helyzet, gazdasági helyzet Európában, nagyon komoly gond a munkanélküliség, talán többet várt volna tőlünk a lakosság. Véleményem szerint a megszorítások közé némi rugalmasságot is kéne csempészni, hogy megvalósuljon az eurózónában a gazdasági növekedés, hogyha a 0,7%-os gazdasági növekedési rátán túl tudnánk jutni hogyha folytatjuk a jelenlegi politikát, akkor ez mindenképpen egy lefelé irányuló spirálba vezet minket. A saját jelentésem ellen szavazok, elnök úr, és szeretném, hogyha nevem nem szerepelne ezen túl a jelentésen. Jó lenne, hogyha a polgárok tudnák, hogy a folyamatos megszorítási politikát nem tudjuk támogatni úgy, ahogy ezt a bizottság és a tanács elképzeli. és úgy tűnik, hogy a jobb oldal többsége is támogatja ezt a fajta politizálást. Nem így tudjuk az európai polgárok érdekeit szolgálni. Köszönjük szépen! A jelentést elfogadtuk. A következő jelentésünkre térünk rá. Veronika Lope Fontánye. Egyes módosító név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Az eljárás kellős közepén vagyunk, mondja az elnök. Elutasítva. Kettes módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. Tízes bekezdés név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 17-es bekezdés két részben szavazunk, első rész mellette, kérem emeljék a kezüket, ha támogatják. Ellene ki van. Tartózkodás, elfogadva a második rész, mellette. Ne. Tartózkodás, elfogadva. Hármas módosító a 23-as bekezdéshez kapcsolódik mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 29-es bekezdés név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 33-as bekezdés név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 36-os bekezdés, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 41-es bekezdés, 4-es módosító. Kérem emeljék a kezüket, ha támogatják. Ellene ki van. Tartózkodás elutasítva. Visszatérünk az eredeti szöveghez, név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 42-es bekezdés, két részben szavazunk. Első rész, kérem emeljék a kezüket, ha támogatják. Ellene ki van. Tartózkodás. Elfogadva. Második rész, név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 42-es bekezdés, 5-ös módosító. Emeljék a kezüket, ha támogatják. Ellene ki van. Tartózkodás elutasítva. 44-es bekezdés, eredeti szöveg, két részben szavazunk név szerint. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 70-es bekezdés hatos módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 76-os bekezdés név szerint szavazunk az eredeti szövegről mellette. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 76-os bekezdés. Eredeti szöveg, két részben szavazunk. Itt mondják nekem, hogy a hetes módosító a 76-os cikkkel összefügg, kompatibilis vele, a hetes módosítóról van szó, így együtt szavazunk a kettőről, ki támogatja, ki van ellene, ki tartózkodik, elutasítva. 78-as bekezdés. Két részben szavazunk első rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 8-as módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. A preambulum bekezdés két részben szavazunk. Első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. H. Preambulum bekezdés. Név szerint szavazunk két részben. Első rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva a második rész, megnyitom a szavazást, lezárom, Elfogadva. Kilences módosító. Név szerint szavazunk. Visszavonták a kérést, hogy két részre bontsuk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 5.2-es javaslat a függelékre két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva második rész, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadva. Hetes javaslat, illetve ajánlás három részben. Mindhárom rész esetében név szerint szavazunk. Első rész megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva a második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadva. Harmadik rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Tízes módosító. Mellette kérem emeljék a kezüket, ha támogatják. Ellene. Tartózkodók elutasítva. Az egész szövegről szavazunk, ahogy módosítottuk azt, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Következik a sváb jelentés. Elnézést, ügyrendi felszólalás. Igen, the floor is yours. Öné a szó, kolléganő. I would... Köszönöm szépen. Röviden szeretnék arra utalni, hogy a jobboldali kollégák, akik most az imént szavaztak, úgy szavaztak, hogy egyáltalán nem volt koherens a, meg, a, a, a viselkedésük az előző jelentéssel kapcsolatban. Kérem, kedves kollégák, döntsenek arra, hogy hogy szavaznak. Kérem, tartsák be a házszabályt, ez nem ügyrendi kérdés volt. A kettes módosító következik, név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hármas módosító, kérem emeljék a kezüket, ha támogatják azt. Ellene ki van tartózkodók elfogadva. Négyes módosító név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Ötös módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítva. Hatos módosító, hat d módosító. Emeljék a kezüket, ha támogatják. Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elutasítva. Hetes módosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. Egyes módosító név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítva. Nyolcas módosító név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. AN preambulum bekezdés két részben szavazunk első rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva második rész mellette ellene, tartózkodás, elfogadva. AQ preambulum bekezdés két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. AT preambulum bekezdés két részben első rész mellette, ellene, tartózkodás, ellenőriznünk kell, sokan nem emelték fel a kezüket, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Második rész. Kérem emeljék a kezüket, ha mellette vannak. Ellene tartózkodók, ellenőrizni kell, megnyitjuk a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. AV preambulum bekezdés, első rész, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva a második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. AY preambulum bekezdés két részben első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. AZ preambulum bekezdés mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 9-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 10-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. A módosított szövegről szavazunk most minősített többségre van szükség, három, a 387-ből megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Az állásfoglalási indítványokról szavazunk most. Biztos asszony kért szót, parancsoljon. Um, February 4 Február 4-én az Econ szakbizottság elfogadott állásfoglalást, amely két olyan delegált aktust vet el, amelyet a bizottság elfogadott, a 648 per 2012-es delegált aktusról van szó a tőzsdén kívül származtatott ügyletekről, központi szerződő felekről szóló anyagról van szó. Jó lenne, hogyha egyfajta kompromisszumos szellem alakulna ki, bizonyos OTC származott ügyletekkel kapcsolatban szükség van arra, hogy a clearing megtörténjen. Jó lenne, hogyha mindenre időben sor kerülne. A bizottság a parlamenttel egyetemben a jogbiztonság elvét, elve mellett áll ki. A bizottságnak a következő a nyilatkozata. A bizottság úgy döntött, hogy az ezzel kapcsolatos technikai normákat a vázlat alapján kell elfogadni, amelyet az ESMA dolgozott ki. A feladatunk az, hogy mindent megtegyünk annak érdekében, hogy a pénzügyi kockázatokat a lehető legjobban csökkentsük, és ezáltal kedvező helyzetbe hozzuk a, bizottság, a gazdaságot. A bizottság érti, hogy a parlamentnek miért vannak ezzel kapcsolatban aggályai. A parlamentnek el kell érnie azt, hogy amikor ilyen kötelező clearingekről hoz döntést OTC származott ügyletekkel kapcsolatban, akkor megfelelő idő belül a kockázatokkal, a kockázat kezelést is megoldja. A banki garanciával kapcsolatos technikai normákat kell ilyenkor figyelembe venni, hiszen lehetővé kell tenni a különböző pénzügyi intézmények számára, hogy alkalmazkodjanak az új helyzethez, és mindenképpen megfelelően biztonságos jogi körülményeket kell teremteni. A bizottság hajlandó a 11 per 1a cikkben található határidők kérdését pontosítani, illetve elmagyarázni. Minden egyes intézmény számára ismeretlen terület a ezen típusú technikai normák kidolgozása, de mindenképpen szükséget, mindenképpen meg kell oldani azt, hogy idővel ezeket a kérdéseket meghatározzuk. A jövőben ezzel kapcsolatban nagyon nyitott lesz majd a bizottság, és átlátható, rugalmas módon a kompromisszum szellemében kívánjuk kidolgozni ezeket a normákat. Mindenképpen fontosnak tartjuk, hogy intézményi megállapodás keretében fogadjuk ezt el. Jó lenne, hogyha ilyen kérdésekben bevált gyakorlatokat tudnánk kialakítani, megfelelő munka, módszert, munkakapcsolatot alakítanánk ki a bizottság és a parlament között tehát rendszeres egyeztetésekre van szükség az ECON és a bizottság között szabályzó kérdésekben, illetve intézményközi megállapodásokat is ki kell exközölni a határidőkkel kapcsolatban, illetve az ütemtervel kapcsolatban. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük a magyarázatot, most pedig az illetékes szakbizottságnak, szakbizottság elnökének Sharon Bowlesnak adom meg a szót. Kedves kollégák! Nagyon sok probléma merült fel a technikai standardokkal kapcsolatosan, különösen a technikai, illetve az eljárásbeli együttműködéssel kapcsolatosan, és az időzítés összefüggésében is. Köszönöm a biztost, hogy felkarolta ezt az ügyet, és hogy egy nyilatkozatot állított össze. Nagyon fontos, hogy foglalkozunk a szakmai kérdésekkel, amelyeket azonosítottunk, és az is nagyon lényeges, hogy a biztos megerősítette, hogy a jövőben javulni fog az együttműködés beli kérdésekben. És annyit tudok még elmondani, hogy ami az ütemezés kérdéseit illeti, már ma is tettem intézkedéseket arra, hogy még több garancia kerüljön az első szintbeli szövegbe. Járatlan terület ez mindannyiunk számára, és folyamatban vannak az egyeztetések, ez már elhangzott, és arról is biztosítottak szóban a kollégák, hogy a bizottság meg fog jelentetni bizonyos gyakori kérdéseket és az ezekre, feladott, ezekre adott válaszokat, és aztán majd a technikai standardok idővel megjelennek frissített formában. Ilyen alapon majd a szakbizottság és Vena Rengen a, az előadó is visszat tudja majd vonni ezt a határozatot. Köszönöm. Herzlichen Dank. Nagyon szépen köszönjük. Így tehát erről nem is szavazunk. A következő napi rendi pontra térünk rá. Állásfoglalási indítvány az ENSZ Emberjogi Tanácsának 22. ülésszaka tárgyában. Egyes módosító mellette ellene, tartózkodás, ellenőriznünk kell, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 62-es bekezdés, két részben szavazunk. A jelentéstevő szeretne szóbeli módosítást előadni. André Kene asszony. President colleagues. Elnök úr, kollégák! részenkénti szavazást kértünk a 62-es bekezdéssel kapcsolatosan, és ezzel kapcsolatosan nekem lenne két részben egy szóbeli módosítóm. Az első az, hogy be communicated to the European Parliament, a másik pedig, hogy where possible, ezeket adjuk hozzá a szöveghez. A 62-es módosítóban, hogyha ezt módosítjuk, a következőképpen fog hangzani a szöveg. EU Human Rights Country Strategies to be duly coordinated with EU action in the UN forums reiterates its recommendation that eu country strategies on human rights be communicated to the european parliament. vagyis hogy eh, az az elvárás hogy az európai emberi jogi ország stratégiákat megfelelően koordinálják az Európai Unió fellépés, fellépéseivel és az ENSZ fórumokkal, és részenként is szavazást nem kérünk, hogyha ilyen formában, a felolvasott formában elfogadható a kollégák számára a szöveg. Köszönjük szépen, mond e valakinek? Vannak-e valakinek fenntartásai a szóbeli módosító kapcsán? Ha nincsen, akkor egyben szavazunk az így szóban módosított szövegről. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következzék az egész szövegről történő szavazás mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Állásfoglalás következik. Igazságügyi képzés bírósági koordinátorok tárgyban. Nem kaptunk módosítási indítványt, ki van mellette, ellene, tartózkodók, ezennel elfogadtuk. Mário Mauro jelentése következik, egy módosítót nyújtottak be, ki támogatja a módosítót? Ellene ki van? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. Az egész szövegről szavazunk mellette, ellene. Tartózkodók, elfogadva. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Ezennel lezártuk a szavazások sorát. Kérném szépen a kollégákat, hogyha nem szeretnének szavazatmagyarázatot előadni, akkor kérem, hagyják el mielőbb a termet, hogy azonnal kezdhessük is a szavazatmagyarázatokkal.